Uh, Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők. A kérdésben felvetett probléma az alapvető emberi jogokhoz kapcsolódik, márpedig azok alapvető értékei az Európai Uniónak, és az Európai Unió külső fellépése során is figyelembe vesszük ezeket. Hadd biztosítsam önöket arról, hogy az Európai Bizottság elkötelezett eh, a az emberi jogok mellett egyfelől, a másfelől pedig azon nemzetközi egyezmények betartatása mellett, eh, amelyek a munkát szabályozzák, illetve tiltják a kényszermunkát. Eh, és nyilvánvalóan ez így együtt befolyásolja Kínával való kapcsolatainkat. A Laogai rendszer teljesen eh, inkompatibilis az egyetemesen elfogadott eh, emberi jogok felfogásával, illetve ellentétes eh, Kínának azon törekvésével is, hogy egy modern, fejlett társadalommá váljon. Ennek a rendszernek a fenntartása teljesen összeegyeztethetetlen azzal, hogy Kína azt állítja magáról, hogy a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezményét eh, végre ratifikálni akarja, amit egyébként 12 éve aláírt. Az Európai Unió valóban szembesül azzal a problémával, hogy eh, azon termékek, amelyeket ilyen átnevelő, átnevelő táborokban készítenek, eh, valóban elkerülhetnek az EU-ba is. Sajnálatos módon nagyon nehéz megmondani, hogy mely kínai termékeket gyártottak ilyen politikai átnevelő távorokban. A korábban feltett megkereséseinkre, kérdéseinkre, illetve az Európai Parlament kérésére az Európai Bizottság sok esetben felvetette Kínánál ezt a kérdést, elsősorban a két évenként sorra kerülő csúcson. Az Európai Unió azt is aláhúzta, hogy a polgári és politikai jogok egyezményének több cikkét megsérti ez a rendszer. A 8-as cikk tiltja a kényszermunkát, a 9-es cikk pedig azt mondja, hogy senkit nem szabad bebörtönözni tisztességes bírói eljárás és ítélet nélkül. Az Európai Unió pozitív párbeszéd politikáját kívánja alkalmazni, és nem import korlátozásokban gondolkozik. Ugyanakkor el kell ismernünk, hogy ez a megközelítés véges mert úgy tűnik, hogy a kínai politikát eddig ezzel a módszerrel nem sikerült befolyásolnunk és változásra bírnunk. Azt is el kell ismernünk, hogy Kína nem az egyetlen olyan ország, ahol az elítélteket kényszermunkára fogják. Éppen ezért a bizottság nyitott arra, hogy a lehető leghatékonyabban foglalkozzon újra ezzel a kérdéssel, és nyomást gyakoroljon azokra az országokra, amelyek szembe menve az emberi jogokkal a börtönökben gyakorlatilag kényszer munkatáborokat tartanak fenn. Ezt az új megközelítést horizontálisan kell kialakítani, és nem csak Kínára korlátozni. Üdvözöljük az Európai Parlament véleményét, és folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az ügyben. Köszönöm. Köszönöm, Füle biztos úr. Most pedig következőnek a frakció nevében felszólalók. Geller kolléga következik másfél percben elsőként. Köszönöm, elnök úr. Jó, hogy ezt a vitát ugyanazon a plenáris héten folytatjuk le amikor az előttünk elő EU-Kína csúcsról is szót ejtettünk. A táboroknak van egy emberi jogi dimenziója is, amire én most összpontosítani szeretnék. Itt kényszermunka zajlik, amely szerint ezekben a táborokban az alapvető emberi jogokat megsértik, ez elviselhetetlen, és az európai partnereinek számára is elfogadhatatlan Kínának hiszen ezek az egyetemes emberi jogokkal ellentétben állnak, és az és Kína, mint tudjuk, 12 évvel ezelőtt csatlakozott egy EU emberi jogi egyezménynek. Az EU már többször elismér, elítélte ezeket a táborokat, de tudjuk, hogy ezek a börtönök olyan neveket viselnek, mint kereskedelmi vállalatok, és kényszermunka révén állítanak elő termékeket, amelyeket értékesítenek. Az USA-ban törvényi tilalom van az ilyenfajta börtönben előállított termékek importját illetően, és lezárt a piacát az ilyen termékek előtt. Mi ezt a tilalmat még nem valósítottuk meg, biztos úr, nagyon nehéz megállapítani, hogy honnan jönnek ezek a termékek. Ezen vállalatok neve, amelyek valójában börtönök, ez ismert. Az USA már tapasztalatokat gyűjtött azzal, hogy ezeket a termékeket hogyan lehet a piacról távol tartani. Kérdés az, hogy ön kész arra, hogy ezt a vállalatlistát tudomásul vagy és az USA-val konkrét tapasztalatokat cseréljen, azt illetően, hogy ilyen módon mit lehet elérni. És az utolsó követelés vagy kérdés az, hogy az Európai Unió követeli-e Kínától, hogy a a kínzó táborokat meglátogassa az ENSZ megbizotja Kínában és Tibetben. Elnök Gáler kollégának köszönöm, Kaldenbach kolléganő következik három percben. Tisztelt, bizt, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, Először is előre bocsájtanám, hogy a Szocialisták és Demokraták frakciója rendkívüli módon érdekelt a kínai a fenntartott konstruktív kapcsolatokat illetően. Az ön válasza némileg csalódást keltett bennem, hiszen semmiféle konkrétumot nem tartalmazott. Valójában még egyszer kijelentette, hogy itt az intézmények szemére nehéz ezt az ügyet kezelni. Azt hiszem, hogy ez viszont nem ürügy arra, hogy ezt így tegyük, hiszen más országok, mint ahogyan hallottuk az USA, már egészen világos megoldást találtak erre a problémára. Egy pozitív kereskedelmi mérleg, és azt valamennyüknek kívánom, Kínával, nem lehet ürügy arra, hogy vakon behon, kezeljük az ilyen súlyos emberi jogi problémákat. És a kínai népköztesség képviselői bizonyosan egy ilyen növekedő gazdaságban tudatában vannak annak, hogy a vidéki területek elszegényednek, és nagyon súlyos ellentétek alakulnak ki Kína társadalmában, de ez nem lehet ürügy számunkra arra, hogy ne tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ezen termékek Európába irányuló importját megakadályozzuk. Hiszen nagyon sok ilyen intézkedés van, amelyek erre alkalmasak lennének, az európai vállalatainkat is figyelmeztethetjük erre a problémára, hogy itt milyen termékekről is van szó, ezen elnév, elnév alatt futó cégek termékeiről van szó, amelyeket igazából a laugajtárborokban állítanak elő, hiszen nem lehetséges, hogy mindig hangoztatjuk, hogy az emberi jogokat be kell tartani, támogatni is kell a vállalatokat arra, hogy ezen ígéretüknek meg tudjanak felelni. Én a fogyasztó védelmi szervezetek képviselőként elmondhatom, hogy a fogyasztók tudni szeretnék, hogy a termékek, amelyeket vásárolnak, ne érkezzenek kényszertáborokból. Nagyon nagy felvilágosító kampányt folytattunk például a gyermekmunkából származó termékek felismerésére, és az Európai Bizottságtól most konkrét javaslatokat várok arra vonatkozóan, hogy a termék címke mindenféleképpen utaljon ezen körülményekre, valamint jó lenne egy konstruktív, hatékony párbeszéd Kínával, és a kínai kormány részéről látom ezt a szándékot, hogy ilyenfajta párbeszédet folytassanak, hiszen Kína is érdekelt abban, hogy emberi jogi helyzetét javítsa. Próbáljuk ezt elérni a párbeszéd keretében, de a kereskedelmi kapcsolatok nem lehetnek fontosabbak, mint az emberi jogi viszonyok. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Kádemba a kolléganő, most pedig Görenc kolléga következik egy percben. Euh, Elnök úr, több mint 2000 ilyen ö, tábor van, 3-4 millió ember található itt, és teljes mértékben veszélyes körülmények között. Ott van a szervkereskedelemmel kapcsolatos ö, feltételezés, és még ha nem is teljes a lista, teljesen aggasztó. Kínában tényleg munkatáborok vannak, és ez aggasztó. Az Európai Uniótól azt várjuk, hogy pontos lépéseket mutasson ö, számunkra, amely minden egyes kereskedelmi partnert érint Kínában, hogy valós változásokat hozzanak létre. Már kevésbé fontos vonatkozásban is születtek külön munkacsoportok. Köszönöm. Vielen Dank, Herr Kollege Görens. Köszönöm, Görens kolléga. Következőként még az kolléga kap egy percben. Panie komisarzu, ja też przyłączam się do tych głosów, które mówią o tym, że pan... Füle biztos úr, támogatni szeretném azokat a hangokat, amelyek kijelentették, hogy az önbeszéd a némileg csalódást keltő volt. Ez a kérdés számunkra kulcskérdés kell, hogy legyen. Ezekben a táborokban 7 millió ember van, akiket üldöznek, vallási vagy politikai meggyőződésük miatt Éppen ezért elkölcsileg és politikailag kötelező vagyunk arra, hogy fellépjünk ez ellen. Az a benyomásunk, hogy ez a táborrendszer a szovjet gulágrendszerre emlékeztet, még a neve is, Laogai, azt jelenti, hogy reform munkarévén. Nos, ez arra emlékeztet minket, amiket az Auschwitz tábor kapuján olvashattunk. Ezt a dolgot tehát nem szemlélhetjük közömbösen. Ennek a kérdésnek kulcskérdésnek kell lennie az EU és Kína közötti párbeszédet illetően. Szeretném felszólítani önt arra, Füle biztos úr, hogy ezt a kérdést a lehető leggyakrabban vesse fel minden egyes tárgyalásra, amelyet Kínával folytatunk. Köszönöm, Migalszki kolléga, következőként másfél percben Verzsiák kolléganő következik. Köszönöm, elnök úr. Mindannyian tudjuk, hogy mi a helyzet a demokráciával és az emberi jogokkal Kínában. Most beszéltünk az MP-ről, mindkét esetben közös a pont a gazdasági realizmus, mert Kínában először is mindazok számára, akik Európát vezetik, nagy piac. Nem szabad tehát a kínai hatóságokkal szembeszállni, mert bezárhatják a határokat. És nem számít, hogy a politikai nyomás továbbra is ugyanaz, ami az elnyomást illeti. Én nem felejtettem el a nem téri áldozatokat. Azokat, akik börtönben vannak, munkatáborokban, és akik életükkel fizetnek a demokrácia és az emberi jogokért folytatott harcban. Úgyhogy ez olyan rendszer, ami borzasztóan tükrözi azt, ami Kínában van. Tudjuk, hogy a bizottság az emberi jogokat fontosnak tartja, úgyhogy biztos úr ne bújjon ilyen technikai problémák mögé. Nagyon jól tudja, hogy a kínai kormány hogyan értelmezi, amit mond. Kötelező ezekről a kérdésekről tárgyalni. Nem szeretnék reflektálni a kollégáimnak is, nem szabad elbújni azon tény mögé, hogy vannak munkatáborok más országokban is. Ön azt mondja, Kína modernizálódik. Hát én nem vagyok benne biztos, nem vagyok Amerika párti, messze nem, de úgy tűnik számomra, hogy legalább azt kellene megtenni, amit az USA, mert az a minimum a terrorizmus elleni harcban együtt tudunk működni az Egyesült Államokkal, még az európai polgárok jogai terén is. Az Európai Unió miért nem tudja ugyanezt megtenni, amikor arról van szó, hogy tiszteletbe kell tartatni az emberi jogokat? Biztos úr, az Európai Unió mikor tiltja már be az ilyen táborokból származó termékek exportját? Köszönöm. Köszönöm szépen, Verzia kollégának. Egy percre Fontana kollega kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr! Nos, azt gondolom, hogy nem megfelelő a módon kezeljük ezt a kérdést. Úgy gondoltuk, hogy sokkal erőteljesebben kéne szólni a kényszermunkatáborokról. Több millió ember tartanak fogva Laugájban, és ez mindenképpen azt jelenti, hogy megfosztják őket emberi jogaiktól. Ne felejtsük el azt, hogy ez gondot jelent az európai gazdaság számára is. Az európai piacra érkező termékek tisztestéklen versenyt teremtenek Európán belül. Ez mindenképpen rosszat tesz a versenyképesség szempontjából, és dömpinget jelentenek. A pekingi kormány fogadkozott az elmúlt években, de ennek az eredményei még nem látszanak. Továbbra is több millió ember van leogály táborokban, általában kisebbségeket képviselnek, és emberi jogaikat sárba tiporják. Úgy gondolom, hogy az egyeztetési diplomácia logikája azt követeli, hogy Európa erőteljesebben lépjen és szólaljon fel, mindenképpen fel kell szólalnunk, és akár az Egyesült Államoktól is kérhetjük ezt. Köszönöm szépen, Fontana eh, kollega. Egy perc, 30 másodpercre Kászpári kollega kapja most meg a szót a PPE-től. Elnök úr, igen tisztelt. Elnök úr, mindannyian tudjuk, hogy a Lauája mögött munkatáborok rendszere épp bújik meg. Már a munkat, kényszermunkatáborok léte elviselhetetlen. Hogyha elképzelem azonban, hogy az ott gyártott termékeknek egy része a mi boltjainkban is kapcsol, kapható, akkor ez utálatos dolog. A kínai kormány gazdasági hasznot is húz a táborokból, ami eleve elfogadhatatlan. Az Európai Unió egyik delegációja két hét múlva Kínába megy, nem szabad, hogy ezekből a táborokból gyártott termékekkel olcsa éjségét elvenné ez az étvágyokat. Biztos úr, igenis csalódott vagyok. Végre ugye erre a kérdésre koncentrálnak, és bejelentették azt is, hogy megnézik, hogy melyek azok a termékek, melyek azok az országok, ahol kritikus körülmények között gyárt állítanak elő. Azt szeretném kérni, hogy végre megfelelően foglalkozzanak már végre egy problémával. Oldják, oldják meg, és aztán utána térjünk át a, a másik kérdésre. Csak így lehet ezzel a kérdéssel hatékonyan eljárni. Felszólítom a tanácsot és a bizottságot arra, hogy a termékeket ezekből a táborokból ne engedjék meg, hogy európai boltokban értékessék. Ilyen termékekre Európában nincs szükség. Az Egyesült Államokkal kapcsolatban már többször elmondtuk, hogy ott megtalálták a módját annak, hogy hogyan tiltsák ki az üzletekből. Felszólítom a bizottságot abba, arra, hogy ezeket a termékeket ne engedjenék be területeinkre. Jó partnerséget kívánok Kínával, de ezek a táborok mindig is tüske lesznek kapcsolatunkban. Köszönöm. Köszönöm, Kászpári kollega. Egy percben Meissner kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, ön utalt arra, hogy az emberi jogok az Európai Unió alapvető értékeit képezik. Múlt decemberben nagy büszkeséggel fogadtuk el a Lisszaboni szerződést, és emellett az emberi jogi kartát is kötelezővé tettük. Teljesen igaz, amit ön elmondott, mindenütt meg kell védenünk az emberi jogokat, és a gazdasági tevékenységünket is ehhez kell igazítanunk. Már elmondtuk, hogy ez nehéz, de elhangzott az is, hogy éppen a laogai táborokból származó termékekkel kapcsolatosan van egy listánk, van egy könyv, amely felsorolja, hogy mely táborban milyen termékeket állítanak elő, milyen név alatt. Tehát utána lehet ennek nézni, és a Laogai Research Foundation mind nemzetközi, mind európai szinten, és Péter Müller, az elnök most itt is van, írt Dehucht biztosnak, és arra kérte, hogy az ENSZ megfelelő tisztségviselőjét nek lehetővé tegyék, hogy valóban utána nézzen a dolgoknak. Nagyon fontos, hogy a, ugyanúgy, mint az USA, mi is lehetetlenné tegyük az ilyen termékek árusítását itt. Köszönöm, Meissner kolléganő. Um, Provera kollega. Köszönöm szépen, néhány számadatot én is szeretnék hozzátenni. Több mint ezer leogálytáborról tudunk, 40-50 millió embert tartanak, tartottak fogva 1950-től kezdve, és 314 gazdasági vállalkozás működik Laogai címen. Kína nagyon opresszív rendszert épített ki a Laogai táborokban. Szovjet példán, a szovjet példából indultak ki, és mindenképpen politikai céljai vannak. Nos, Kínában a fogyasztóvédelmi, a környezetvédelmi és szakszervezeti normák gyakorlatilag nem léteznek. Hogyha elfogadjuk azt, hogy politikai foglyoktól származó termékeket engedünk be az Európai Unióba, akkor azt gondolom, hogy morális kötelezettségünk van, ezt nem szabad megengedni. Egyébként biztos úr, úgy gondolom, hogy értelmetlen az, hogy a kis államokkal, országokkal szemben nagyon kritikusak vagyunk, és a nagy hatalmakkal kapcsolatban, mint például Kína, pedig megengedőek. Ezt a problémát is mindenképpen fel kell vennünk. Örülök annak, hogy beszélünk erről a témáról, és remélem, hogy legközelebb pozitívabb híreink lesznek. Köszönöm szépen. Provera kollégának Préda úr a következő articolul unsprezece al declarației universale a drepturilor omului prevede așa. Köszönöm szépen. Az ENSZ nyilatkozatának 11-es cikke szerint nyilvánvaló az, hogy a laogai táborokban kényszermunka folyik, és ezzel sértik ezt az egyezményt. A laugai táborok, ahogy kollégáim is említették, ennél azonban messzebbre mennek. Kínozzák a bebörtönzötteket, megalázzák bánásmóddal, és rendkívül kemény, fizetetlen munkát kényszerítenek rájuk bányákban, gyárakban, néha napi 24 órán át is. Az emberi jogok és emberi jogi szervezetek rámutattak arra, hogy ezekben a táborokban verekedések, agresszió, elfogadhatatlan élelmiszer és hiányos orvosi ellátás van. Az Európai Unió importtermékeinek éppen ezért nem szabad, hogy ilyen termékeket is tartalmazzanak. Ezeket ki kell tiltani. Meg vagyok győződve erről, és remélem, hogy a bizottság átvizsgálja ennek a tilalomnak a lehetőségét, ahogy a kollégáim is kérték. Másokhoz hasonlóan én is úgy gondolom, hogy minden lehetőséget meg kell ragadnunk arra, hogy az Európai Unió legmagasabb szintű kínai vezetőkkel való találkozóján e rendszer betiltását követelje. Köszönöm szépen. Muszkárdini kollega a következő másfél percben. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Akik, vannak olyanok, akiknek nem számít, hogy a pénzhez vér tapad. Úgy látom, a kínai kormány van is ilyen emberek vannak, emberi életekkel fizetnek a különböző termékekért, amelyek eh, a laogai táborokból kerülnek ki. Az Európába kerülő laogai termékekhez is vér tapad. Mindenképpen meg kell oldanunk ezt a kérdést, erkölcsi feladatunk ez. Jelenleg nincsenek érvényben olyan jogszabályok, amelyek megtiltanák a laogai táborokban előállított termékek importját hogyha nem vagyunk hajlandóak odafigyelni arra, és tudomásul venni, hogy honnan származnak ezek a termékek, az mindenképpen rosszat tesz hitelünknek. Éppen ezért parlamentünk arra kéri a bizottságot, hogy sokkal erőteljesebben lépjen fel Kínával szemben. Nos, miután Európának saját gazdasága is veszélyben van, azt kérem, hogy a lehető leghamarabb érjünk el valamit azzal kapcsolatban, hogy biztosan tudjuk, honnan származnak az Európába érkező orsz, termékek. Így talán Kína tesz valamit azért, hogy a bebörtözött emberek által előállított termékek ne kerüljenek el ide, és ez elkép- és elképzelhető, hogy ezáltal a, olyan termékek nem kerülnek ide, amelyekhez vértapad. Köszönöm szépen, Muszkádini asszony. E, Kellem kollega az utolsó a jelentkezők listáján. I think... I think... Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, úgy gondolom, hogy a jelenlegi gazdaság fontos szereplője Kína, de mégis meg kell találni a megfelelő eszközöket ahhoz, hogy a politikai nyomást eh, érvényesítsük, hiszen ezekben a táborokban eh, az 50-es évek óta legalább 50 millió ember eh, dolgozott. A mai napig is milliók vannak fenyegetettségben az állambiztonsági szervek ellenőrzése alatt. A közö, a kínai kényszertáborok nyílt titoká válnak. Az is igaz, hogy a legtöbb laogai börtön kereskedelmi vállalatok félrevezető képe mögött működik. Biztos úr, kérdés, hogy késze arra, hogy Van Rompuy elnök úr reciprocitás elvét a kínai kapcsolatokban is hajlandó-e érvényesíteni úgy gondolom, hogy jelentős nyomást tudnánk gyakorolni. Például van-e az Egyesült Hatóságokkal, az Egyesült Államok hatóságaival együttműködés a Laogai táborok felderítésére vonatkozóan hajlandó-e a parlament határozatát és állásfoglalásait érvényesíteni, mely megtiltja az ilyen körülmények között gyártott termékek európai értékesítését, és vajon Kínával való kapcsolatok nem attól kell, hogy függjenek el, hogy Kína aláírja az ENSZ legfontosabb emberi jogi egyezményeit. Kína kedvezményezett kereskedelmi státusza is olyan kérdés, amelyet a táborok tükrében meg kell tudnunk válaszolni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Kellem kollega. A spontán hozzászólások sorában az első Kastle kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Az, hogy az embereket munkatáborokba zárják, mert másképp gondolkodnak, mint a rezsim, ez egy ez egy büntet az emberi méltósággal szemben. Az ilyen táborok olyan anakronizmusok, amelyek a 21. században, amelyeknek már a 21. században a világon bárhol nincs keresni valójuk. És csalódott vagyok, hogy az Európai Bizottság Kína esetében annak ellenére, hogy tudja, mi zajlik ott, nem mutatott be konkrét lépéseket itt az Európai Parlamentben. És nem fogalmazott meg olyan intézkedéseket sem, illetve nem fogalmazta meg, hogyan képzeli el a további együttműködése Kínával. Hogyha már léteznek olyan könyvek és publikációk, amelyek elmondják, hogy ezek a táborok léteznek, akkor önök miért nem veszik ezt tudomásul? Azt hiszem, hogy önök és a bizottság is bűnösé teszik magukat azon emberek szenvedésében, akiket jogállami eljárás nélkül zártak be. A jogállamiság itt az Európai Unióban az egyik alapelvünk, és el kell mondanom, majdnem szégyellem magam európai képviselőként azért, amit majd hallanunk kellett. Másrészt azonban nagyon örülök, hogy pártokon túlívelően a jogállamiság elvét megvédtük a szabadságért és az emberi méltóságért. Szeretnék ezért köszönetet mondani a kollégáknak. Köszönöm, Kessler kolléga. kolléga következik egy percben. Biztos, elnök úr, biztos úr, a kollégák elmondták, hogy ez egy nagyon fontos emberi jogi kérdés, nevezetesen, hogy az Európai Unióba ne kerülhessenek be ilyen termékek többé. Úgy gondolom, hogy ilyen az emberi méltósághoz nem méltó körülmények között felvetődik a dömping kérdése is, Fontos lenne egy dömpingellenes eljárást is megfontolni. Ezen túlmenően azonban az Európai Unió képviselőiként világossá kell tennünk azt is, hogy a kereskedelmi kérdésektől függetlenül az ilyen körülmények a munkatáborokban elfogadhatatlanok. Nem csak a termékekről van szó, hanem természetesen arról is, hogy az emberek körülményein javítsunk, akiket itt fogva tartanak, és akik esetében nem a jogállamiság elveinek megfelelően járnak el. Ezt világosan kell tenni Kínával szemben. Köszönöm. Köszönöm, Teurer kollega. Lichtenberger kollega a következő, szintén egy percre. Köszönöm szépen, biztos úr. Azt mondta, hogy a Kínával való kapcsolatokban ez egy nagyon érzékeny kérdés. Hát persze. De úgy gondolom, hogy partnerek között akik egymással gazdál, közösen gazdálkodnak, partnerséget építenek fel globális szinten, mégiscsak a szükségesség törvénye az, hogy a saját értékeket ne csak a tárgyalásaik során eh, hangsúlyozzák, hanem következtetéseket is vonjanak le. Egyébként az egyik tárgyaló partner Hipokratának is tűnhet, ugyan kritizálja és elér, kritizálja azokat a táborokat, amelyek valóban elítélendőek, ezekben egyetérők, ugyanakkor azonban az ott gyártott termékeket beengedi a piacára. Ez az európai hitelesség kérdése. Nem csak beszélnünk kell, cselekednünk is. Éppen ezért Kína ezt tiszteli, nem igazán elutasítja. Tiszteli azt, hogyha a, a tárgyaló partner őszinte. A, a hipokrata partnert sokkal kevésbé veszik komolyan, még a kereskedelemben sem. Köszönöm szépen, Lichtenberger kollega. A következő, Tenok kollega. Thank you, Mr. President. China is an economic... Köszönöm szépen. Nos, Kína alapvetően egy egypárti, brutális kommunista állam ennek egyik megnyilvánulása a laogai munkatábor, átnevelő táborok. Ide küldik a rendszer ellenzőit, például a Tiananmen téri ö, résztvevőket is, hogy átneveljék őket. Ez ilyen, ezekben a táborokban számos szörnyű hírt hallunk ezekből a táborokból, például, hogy szervkereskedelem folyik, agresszió, stb. stb. Nos, Kína valóban kivégez számos, kivégzi számos polgárat, akár ö, gazdasági szabotás miatt. Mendelszon úrral a múlt, múltban, mikor még biztos volt, felvetettük, vagy megtárgyaltuk ezt a kérdést, és beszéltünk arról, hogy ezen, ezen laugai táborokban termékeket árulna, állítanak elő, például lábbeliket, csizmákat, és ezek elkerülnek az európai piacra. Sajnálatos módon eddig semmit nem tettünk azért, hogy ez megszűnjön. Tena kollega helyett Paska kollega kap egy percet. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Tábory Laogai pomenované podľa Čín... Elnök úr, biztos úr, a Laogai a Laogai táborok Kínában a az 1948-as kommunista forradalmat követően jobban jöttek létre, azóta mint egy 50 millió kínait börtönöztek be, és csak a felük tért haza. A Leogály kutatásra létrehozott alapítvány szerint több mint 1700 ilyen tábor van. Olyan, amely, aki ezekből a táborokba bekerül, az nem eljárás függvénye, hanem pusztán rendőri, rendőrségi döntés alapján történik. A, a bebörtönzötteket teljesen eltávolítják családjaiktól, barátaiktól, leveleket megvonják, egészen addig hajtják őket, űzik a munkában, amíg össze nem omlanak. Nincs orvosi ellátás, nincs gyógyszer, évente három-négy napot kapnak csak szabad nap. Akár füvet is meg kell, hogy egyék, annyira rossz az ellátás, és annyira hiányos. Úgy gondolom, hogy biztosítani kell azt, hogy az európai civilizáció ne importálja az Európai Unióba az ottaniak vérét. Köszönöm, Griffin kollega egy percben. The prospect of being jailed for thought crimes... A gondolat büntetekért való bebörtönzés elgondolása is szörnyűséges. Ugyanakkor a kínaiak ezt saját bőrükön tapasztalták meg. Nem, szabad, nem lehet szabadon ki ö, nyilvánítani véleményüket Kínában. Az, ellen, az ellenzéki személyeket elküldik kényszermunkatáborokba. Nagyon fontos lenne, hogy az ilyen laogai táborokban előállított termékeket, amelyek természetesen olcsóbbak, ne importáljuk. Nos, hogyha más munkafeltételek mellett elindított termékekre is léteznek különböző korlátok, akkor ezen termékekre is ezeket mindenképpen gyakorlatba kéne venni. Nos, mindenképpen meg kéne védeni a kínai munkásokat, hogy a kommunista terror ne hason rájuk. Köszönöm, Griffin kolléga. Végezetül Bronz kolléga kap szót egy percben. Tisztelt elnök úr! hogy a leugaj táborokban elillető termékeket lehet-e eladni, ez politikai döntés. Kínában tudjuk, hogy merről fújnak a politikai szelek. Hogyha igazságos az igazságügyi rendszer, akkor emberhez méltó feltételek mellett börtönözik be őket, de hát ez nyilván nem igaz. Aztán, hogy ezeket a termékeket megvásárolja-e valaki, az nyilván az importáló országtól függ. Nos, véleményem szerint nem csak a börtönben állított termékekre, hanem bármilyen alacsony fizetés vagy bér mellett előállított termékekre ugyanolyan feltételeket kell érvényesíteni. A klasszikus gazdaság könyvek, tankönyvek mind azt mondják, hogy a szabad kereskedelem gazdagítja a gazdaságokat. Ez nem feltétlenül elég ez ilyen kérdésekben. Szerintem Európát nem gazdagítják az ilyen termékek, sokkal jobban oda kéne figyelni az emberi jogi kérdésre. Köszönöm, Bronz kolléga. Végezetül Füle biztos úr kapja meg a szót. Mr. Chairman, um, honorable... Elnök úr, igen, tisztelt képviselők. Kína gazdasági fejlődése példátlan a modern gazdaság történelemben. Egyre fontosabb szerepet játszik az ország a világ színpadán. Ez a szerep felelősségeket is hordoz magával. Az alapvető jogok tiszteletét, az alapvető munkajogok tiszteletét. Fontos, hogy a kínai vezetőség ezeknek a kihívásoknak megfeleljen. Kína természetes partnerünk, és politikai és gazdasági párbeszédben vagyunk. Így lehet legjobban e kérdéseket is a megoldás felé vinni az emberi jogi párbeszéd keretében. Az Európai Unió és Kína magas szintű gazdasági és kereskedelmi tárgyalásainak keretében is. Ennek tükrében azonban az is igaz, hogy alapelveink és értékeink mellett ki kell állnunk a kényszermunka, börtönmunka és a laugáni e, táborokkal kapcsolatban is. Ahogy bevezetőmben is említettem, a bizottság nyitott arra, hogy megfontolja, milyen hatékony módon lehet olyan termékek importját betiltani, amelyek e, börtön és kényszermunkával kerültek előállításra, és ezt hajlandó megbeszélni a parlamenttel is. höcht e, Biztos a múlt héten való, ö, ugyanezt Kínában szóba hozta, és biztos vagyok abban, hogy e házban is a kínai csúcs találkozó kapcsán többször fog erről szó esni. El kell törölni a laogánikat. Tisztelt képviselők! Az Egyesült Államokkal ellentétben az Európai Uniónak nincsen horizontális eszköze arra, hogy a börtönmunkával előállított termékek importját betiltsa. A bizottság tanulmányozta az Egyesült Államok jogszabályának hatékonyságát ezen import tilalommal kapcsolatban, és természetesen megvizsgálja a jelentőségét is. Nem fogom elszalasztani a lehetőséget, hogy kollégáimat értesítsem és tájékoztassam azokat a kollégákat, akik e kérdéssel kapcsolatos főigazgatóságok élén állnak. Eljött az idő arra, hogy a főigazgatóságokat átfogó munkacsoportot hozzunk részre e kérdés mély megvizsgálására. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr, én is. Ezzel lezárom a meghallgatást. A tegnapi ülés jegyzőkönyvét, a szövegeket pedig minden kollega számára rendelkezésre eh, bocsátjuk. Van-e valakinek eh, kifogása a jegyzőkönyvvel szemben? Úgy látom, nincs, ezzel a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Hölgyeim és uraim, közlöm önökkel, hogy a jogi bizottság szeptember 20-i ülésén a hármas